So, ladies and gentlemen, dear Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, folytassuk a külügyi szakbizottság ülését. Szeretném mindannyiukat az együttes ülésünkre kön üdvözölni, ahol az Emberi Jogi Albizottság, a Külügyi Szakbizottság és a Fejlesztési Szakbizottság ülésezik a Szaharov díjazottról. Ezzel a díjjal olyan egyéneket tüntetünk ki, akik az emberi jogért, a szabadságjogokért küzdenek világszerte, mindannyiuk. A bátorságukról tettek tanúbizonyságot, és inspirálóak mindannyiunk számára emlékeztetnék arra, hogy ez a folyamat, a kiválasztási folyamat eleje, a 2018-as Szaharov díj kiosztása előtt, szakbizottságaink két hét múlva, október 9-én kedden szavaznak a jelöltekről, és egy három jelöltből álló listát továbbítanak az elnökök értekezlete felé, akik majd október 25-én csütörtökön Strasbourgban fognak dönteni a díjazottról vagy díjazottakról. A Szarov díj az egyik legláthatóbb e, aspektusa az emberi jogi munkánknak, de nem az egyetlen. Az emberi jogi mm, szempontokat figyelembe vesszük akkor is, amikor együttműködési megállapodásokat kötünk harmadik államokkal. Megpróbáljuk az emberi jogi záradékoknak való megfelelést ö, komolyan venni. Figyeljük az emberi jogok alakulását, számos országban sürgősségi állásfoglalásokat fogadunk el, ha valami probléma merül fel, és azt gondoljuk, hogy ezzel tudunk változtatni a helyzeten akárkit is választunk, az összes régió, amikből érkeztek jelöltek, megérdemlik a figyelmünket és a támogatásunkat. Most eh, Pier Antonio Panzérinek fogom a DROA elnökének megadni a szót, és még gyorsan ezzel emlékeztetnék arra, hogy szeptember 13-áig lehetett jelölteket állítani, 8 befogadható jelölés érkezett, akikről rövid leírást fognak találni a mappájukban. És most kollégámnak, Pancéri úrnak adom át a szót. Thank you, grazie. Eh, grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Az nyolc jelöltet a ABC sorrendben fogjuk bemutatni. Kérem, hogy eh, vizsgálják meg eh, a csatolt dossziét, és kér, kérem minden kollégától, hogy tartsák be, szigorúan tartsák be a felszólalás időt, maximálisan 5 percet kap mindenki, hogy bemutassa a jelöltjét. 8 jelölt van, tehát maximum 40 perc áll rendelkezésünkre, utána egy nagyon rövid 10 perces eszmecserére kerül sor, egy óráig áll rendelkezésre a tolmácsolás. Köszönöm a tolmácsoknak, hogy fél órával meghosszabbították a munkaidejüket. Szóval kezdjük is el a munkát. Az első jelölt az Afri Fórum, amelyet az ENF frakció mutat be, Mário Borgézió mutatja be a jelöltet. Köszönöm szépen, elnök úr! Egy civil szervezetet jelölünk, Afri Fórum nével, amely a dél-afrikai kisebbséget eh, védi, különös tekintettel a mezőgazdasági munkavállalókra. Az Afri Fórum fel akarja hívni a figyelmet arra a problémára, hogy eh, a mezőgazdasági eh, üzemeket és termelőhelyeket támadják meg, és nem adnak nekik semmilyen kompenzációt, hogyha kárt okoznak. A dél-afrikai mainstream politika elsősorban nem csak a mezőgazdasági öm, gazdaságok tulajdonosait, hanem a munkásokat is veszélyezteti, függetlenül, hogy milyen a bőrszínük. Elterjedt a bűnözés, és a helyi politikában gyakran éppen a mezőgazdaság ellen próbálják hergelni az embereket. Az Afri Fórumot 2006-ban hozták létre, civil szervezetként a célja az, hogy a ki- kisebbségek jogát védje. Nemzetközileg elismert kisebbségvédelmi elveket követnek, és az Afri Fórum különösen a mezőgazdaságból élők érdekeire koncentrál, akik már sok évtizede, hanem évszázad óta él, élnek Dél-Afrikában. Céljuk tehát az, hogy megvédjék az ő érdekeiket, polgári érdekeiket, polgári jogokat. A civil szervezet online is követhető, különböző területeken dolgoznak, a helyi politika, az oktatás, a kulturális örökség bemutatása is hozzátartozik a tevékenységükhöz. Az Afri Fórum arra tör, hogy a nemzeti öntudatot támogassa, különösen akkor, amikor a mezőgazdasági a gazdaságokat egyre gyakrabban megtámadják, és el is kobozzák a birtokot, anélkül, hogy kompenzálnák a tulajdonosokat, ezzel veszélyeztetve az élelmiszerellátás biztonságát Dél-Afrikában. Nem csak a tulajdonosokra terjed ki a támadás, hanem a mezőgazdasági munkásokra, akár hogyha feketék, akkor rák is, rájuk is. Julius Malamam, a harmadik politikai párt képviselője, aki konkrétan szít a mezőgazdasági üzemek ellen és felszítja a hangulatot. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy betartotta a felszólalási időt. Szájéren áttesz a második jelölt, akit az ECR jelölt, és 40 jelölt és így Fan Orden képviselőnek adom meg a szót, hogy bemutassa test. Uh, thank you very much, uh, Chairman. I'm, Köszönöm szépen, elnök úr. Henke, Hans Olaf Henkel kollégám nevében szólalok fel, és nem csak az ECR frakció, hanem számos parlamenti képviselő, európai parlamenti képviselő más frakciókból is támogatta Szeren a tesasszony jelölését. Ügyvéd és emberi jogi, polgári jogi aktivista Törökországban született, de Németországba költözött gyermekkorában. A nők elnyomása ellen harcolt, ő azt gondolja, hogy ezt például a becsületbeli gyilkosságok és a gyermek, kikényszerített gyermekházasságok szimbolizálnak. És szerinte ez az iszlám hamis értelmezésének a következménye. Nagyon sok figyelmet keltett és ellenséges figyelmet a munkája, sőt, életveszélyes fenyegetések érték. Egy alkalommal, amikor éppen tanácsadással foglalkozott, az a személy, akinek tanácsokat adott, egy lövést kapott, és ő maga is, Ceirán Atas asszony is súlyosan megsérült. De továbbra is, ezek után is kapott halálos fenyegetéseket. Félti a saját életét, és a családja sincs biztonságban. Tavaly júniusban nagyon bátran megnyitotta az Ibn Rashid Goethe mecsetet Berlinben. Ez az iszlám általános gyakorlatával ellentétben lehetővé teszi, hogy a nők és férfiak együtt imádkozzanak. Egy rendszeres látogatóköre van ennek a mecsetnek, de sajnos ellenséges és erőszakos fellépéseket is kiváltott ennek a mecsetnek a megnyitása. Akkoriban éppen Berlinben jártam, és személyesen is tudom tanúsítani azt, hogy milyen kiváló és bátor munkát végez ez az asszony. Az szélsőségek megállítása érdekében európai polgári kezdeményezést indított. A szélsőségek elleni küzdelem kiányosságait próbálja betömni, és az európai állampolgárok védelmét tartja szem előtt. Azért gondoljuk, hogy érdemes lenne neki adni a Szaharov díjat, mert ez rendkívül ö, jogos lenne, hiszen a vélemény nyilvánítás szabadságát védi, akár az életének a kockáztatásával is, Remélem, hogy támogatni tudják ennek a kiváló jelöltnek az előrejutását. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük. Bocs. Köszönjük szépen a harmadik jelölt, pedig a Cézár vagy Cézár, az ALDE jelölés Sáki asszonynak adom a szót, hogy mutassa be a Cézárt. Köszönöm szépen, elnök úr! Elnézést! Köszönöm szépen, kedves képviselőtársaim! egy egész különleges emberre és emberi jogi védőre hívom fel a figyelmüket, aki a Cézár álnéven fut, mert nagy veszélybe kerülni, hogyha az igazi nevét megtudnánk, mindjárt megértik miért. Cézár, Cézár szemtanúja volt a Szíriában elkövetett hihetetlen bűncselekményeknek, és egy egyszerű katonai fényképészként dokumentálta ezt, és rendkívüli veszélybe tette ki magát és a családját azáltal, hogy 55 ezer fényképet csempészett ki az országból, melyben a kínzást és 11 ezer szíriai kínzását és halálát dokumentálta. Itt az Európai Parlamentben egy kiállításon mutattuk be ezeket a képeket, és azt mondhatom, hogy ezek a képek magukért beszélnek, teljesen megdöbbentők erőszakosságukban, brutalitásukban. A Human Rights Watch autentifikálta, hitelesítette ezeket a fényképeket. Ez is nagyon fontos. Az Egyesült Államok Holokauszt Múzeumában is kialakították a Cézár által Szíriából kicsempészett fényképeket. Meg vagyok róla győződve, hogy egy nap, amikor Szíriában az elszámoltatás megtörténik, a Cézár által képített fényképek fontos bizonyító erővel bírnak majd az elszámoltathatóság megteremtésében. Cézár egy igazi hős, egy egyszerű szír ember, aki egy rendkívüli bátor döntést hozott a legszélsőségesebb erőszak fényében, melyet a katonai biztonság ilyen módon az állam követett el. A <clears throat> jelenlegi konfliktus minden résztvevője, minden etnikai csoport elismeri a munkáját, és tegnap a szenátus egy törvényt fogadott, az USA szenátus egy törvényt fogadott el az ő nevével. Úgy gondolom, hogy Cézár heroikus tevékenységét a Szaharov díjjal lehetne legjobban elismernünk. Cézár még mindig veszélyben van, hiszen az Assad rezsim továbbra is üldözi az ellenfeleit, akár még évtizedekkel azután, hogy végrehajtották, amit végrehajtottak. Most pedig Cézár maga fog bemutatkozni, és ezzel pedig a bevezetőmet le is zárom. Every human being. Minden ember rendelkezik türelemmel. Mindenkiben van valamennyi türelem. Három éven keresztül fényképeztem ezeket az ártatlan embereket, és minden egyes nap rettegtem, minden reggel úgy búcsúztam el a családomtól, hogy a feleségemtől, hogy úgy gondoltam, hogy nem látom legközelebb. Rengeteg fájdalmat jelentett mindez, amit láttam számomra, de hogyha bármely más ember lettem volna, aki kockáztatja az em életét, és a családja, és a gyermekei, és a barátai egészség, eh, biztonságát, ugyanígy tett volna, hiszen hogyha az emberiesség érzőletének egy morzsája maradt meg benne, akkor ez ugyanezt tette volna. Hogy végezte munkáját? Amikor befejeztem a munkát, akkor eh, éjszaka a katonai rendőrség eh, számítógépeiről flash memóriákra és memóriakártyákra másoltam ki fényképeket, mindig egy más helyszínre vittem ezt el, el az irodából, és volt egy barátom, aki ezeket átvette, ő saját számítógépére vette fel. Nagyon veszélyes volt mindez persze, hiszen checkpointokon kellett átmennem, többször átkutatták, eh, átkutattak, eh, megvizsgálták, mi van nálam. Köszönjük szépen ezt a bemutatkozást, ezt a bemutatót. A harmadik jelölt, Dejan Johnson, akit az FDD frakció jelölt, két kollega fog két és fél-két és fél percben beszélni. Először köztadó kollega, majd Ignácio Correo. Köszönöm szépen, elnök úr! Az utolsó lélegzetem vétele még fogok harcolni. Dwayne Johnson mondta ezt San Franciscóban, akit, elő, akit a Monsanto-val való tárgyaláson hirdesült el, és itt az egészség, az emberi egészségért harcolt, hiszen fennállt a veszély annak, hogy elveszíti a saját életét, de az iskola tanulói is elveszíthetik az életüket, ahol ő öm, kertész volt. Furcsa foltok jelentek meg a kezén, amikor a gyomírtót használta, és ez világosat tette, hogy megfertőzte a gyomírtó. Hiába telefonált a Monsanto zöld vonalat, vagy hotline hiába hívta fel, ígértek fellépést, de nem tartották be az ígéretet. Ekkor értette meg, hogy mi történt, két év alatt kialakult nála a rák, és ekkor az életért és az igazságért harcolt, mindig jókedvűen és mindig tisztelt, bátran szembenézve a halállal. A Monsanto, ez a hatalmas nemzetközi cég, konglomerátum ugyanakkor nem vette figyelembe, amiért ő harcolt, a Big Tobacco 40-es évek óta folytatott munkája, emlékeztet a Monsanto munkája. A Big Tobacco nagy dohánycégek is egész egyszerűen tagadták a dohányzás káros voltát, ugyanúgy a Monsanto is tagadja a növényvédő szerei káros voltát. Dejan Johnson tehát hatalmas munkát tett annak érdekében, hogy felhívja figyelmet erre az ügyre, szörnyű szenvedés áldozatává vált, igazi nagy bátorságra volt szüksége, hogy a Monsantóval szemben fellépjen, 249 millió dolláros büntetésre ítélték el végezetül a Monsantót, és így bátorságot adott Dan Johnson azoknak, akik reménytelenek gondolták a harcokat a nagy multinacionális szélekkel szemben. Bátor döntés volt ez, és úgy gondolom, hogy a 2018-as Szaharov díjat mindenképpen megérdemli. Dwayne Johnson non è solo un comune. Dwayne Johnson nem csak egy egyszerű amerikai kertész, hanem sok száz, sok ezer olyan rákbeteg egyike, akiket a Monsanto terméke betegített meg. Johnson a halálán van, és a Roundup növényvédőszeret használta a kertben, és ez betegítette meg. Ő volt az első, aki a hatalmas cég ellen keresetet tudott indítani, és végezetül 289 millió dollárra ítélte a bíróság a Monsantot, és ezzel tökéletes példát adtak arra, hogy a megszégyenített, hozott embereknek van joga. A Monsanto ugyanakkor rossz hírt terjesztett, vagy pedig elnyomta a, a híreket, próbálta a politikát befolyásolni, és ugyanúgy tagadja, hogy a glifozát a rák keltő anyag volna. Ez a Monsanto. Évtizeden keresztül csak nevettek a vádokon, azonban mára D.N. Johnsonnak köszönhetően a Monsanto-nál most már nem nevetnek. Úgy gondolom, hogy megérdemli a Szaharov díjat ez a bátor ember, hiszen nem csak a Dávid Góliát um, csatájában győztes Dávidot um, tüntetjük ki, hanem ugyanakkor egy civil, a civil társadalom és az egyéne nagy cégek elleni csatájáról is beszélünk. Nem csak egy rákban meghaló emberről van szó, a növényvédőszerek és a glifozát maga is az egész világban felhasználásra kerül, és a glifozát maradványai a vízben, a talajban és az élelmiszerben is megtalálhatóak. A e herbicidek e, maradványait az Egyesült Államokban már a, a csapadékban is kimutatták. Nagyon fontos, hogy világosá tegyük, hogy ki felel a szennyezésért, csak így tudjuk az elszámoltathatóságot biztosítani, csak úgy tudunk az ezreknek, tízezreknek igazságot szolgáltatni. A kitüntetés hozzájárulhat ahhoz, hogy eh, elismerjük azoknak az embernek a bátorságát, akik szembe mernek szállni ilyen multinacionális gigászokkal, óriásokkal, és éppen ezért eh, sok ezer, tízezer ember igazságáért dolgoznak. Köszönöm szépen! Az ötödik jelölt pedig 11 a földközi tengeri térségben dolgozó civil szervezet, az SZND és a Zöldek javasolják őket, és itt is két képviselő megosztottan fogja bemutatni őket, Valencia asszony és Miranda asszony. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr! A szocialista frakció számára nagy megtiszteltetés, hogy jelölhetjük e az említett civil szervezeteket, akik emberek életeit mentik a földközi tengeren. Több szervezet együttes jelöléséről van szó, 11 olyan civil szervezetről, amelyek 2015 óta mentik az emberek életét az földközi tengeren, betöltve egy olyan űrt, amelyet az európai parlamentek és intézmények hagytak. Az Európai az Európai Unió, Európa emberi arcát adják a migrációs válság közepén. Ők mondják, mutatják meg, hogy az emberi jogok védelme és az emberi méltóság és az életvédelme mit is jelent, illetve a nemzetközi jog tiszteletben tartása mit jelent. Azt hiszem, hogy ez a Szaharov díj eh, egyik fő alap elve, olyan emberekről beszélünk, akik közül többet letartóztattak, fogva tartottak, többször megtámadtak. Igazából földközi tengeren most egyetlen egy civil hajó sem menti a menekülteket, ami így nem jó, éppen ezért nekünk is védenünk kell azokat, akik védik a gyengéket, az elesetteket, és védik az európai értékeket és elveket, mindazokat, amelyeket az Európai Unión belül alásnak sokan. Hogyha ez a 11 civil szervezet kapná a díjat, akkor akkor azt hiszem, hogy ezzel megmutatnánk, bizonyítanánk, hogy hibákat követtünk el, de mégis hiszünk azt szolidáris Európában, és akik az emberi méltóságot és életet helyezik mindenek elé, azok tám- támogatást és nem támadást érdemelnek. Ez az az Európai Unió, amiben hiszünk és amiért harcolunk, ezért jelöltük ezt 2018-as szarodíra, ezt a 11 szervezetet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is örülök annak, hogy a Zöldek frakciója nevében szólhatok a 11 civil szervezet és más szervezet mellett, mindazok mellett, akik a földközi tengeren embereik, emberek ezrének az életét mentették meg a líbiai partok mellett jártam az egyik ilyen hajón személyesen, és láthattam a saját szememmel, hogy milyen komoly, fontos munkát végeznek az önkéntesek és a hajón dolgozók, hogy ők maguk is a víz bevetették magukat, hogy emberek életét mentsék meg. Szerintem nézzék csak meg ezt a, ezt a mentő mellényt. Ez megmenthet egy ember életet? azt olvashatjuk rajta, hogy ez nem -e mentő mellény, nem életet mentő eszköz, gyermeket ne hagyjanak felügyelet nélkül. A Lesbos szigetéről hoztam ezt a műanyag mellényt, ami nem életmentésre szolgál. Ez azt jelenti, hogy egy gyerek belefulladt a vízbe, akinre ezt adták. Ezt láthatjuk minden nap azért, mert a migránsokkal szembeni gyűlöletet, a xenofóbia, az idegen gyűlölet táplálja a szolidaritás, hol van ilyenkor ez a 11 civil szervezet, amelyeket üldöznek, eh, a kikötőből a kifutásukat akadályozzák, üldöznek minden lehetséges módszerrel. Ezek csak jót eh, akarnak, hogy egyes tagállamok eh, tudjuk, hogy milyen agresszívan lépnek fel verbálisan és fizikailag is ezekkel szemben. Szeretnénk, hogyha ez az ha ezek az európai civil szervezetek végre megkapnák az őket megért, megillető elismerést, hiszen Európában is fontosak az emberi jogok, mégiscsak emberek és európaiak vagyunk, ezért kell egy európai választ adni erre. Nézzünk végre tükörbe, és találjuk meg magunkban az erőt ahhoz, hogy emberek maradjunk minden áron. Ugyanis ez a mentőmellény nem lehet válasz egy humanitárius válságra, nézzük magunkba, hogy hogyan segíthetjük ezeknek a szervezeteknek a munkáját. Köszönöm szépen, a hatodik térőttel folytatjuk, akit a néppárti frakció jelölt. Egy rövid videóval kezdjük, és aztán Kukán úrnak adom meg a szót, aki támogatja majd a jelölést, parancsoljon. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Nagyon nagy eh, megtiszteltetés számomra, hogy az Európai Néppárt frakcióján nevében támogathatom eh, jelöltünket, Oleg Szentszót, akit a Szaharodira jelöltünk. Azért döntöttünk az ő jelölése mellett, mert meggyőződésünk, hogy békés módon tüntet eh, a Krimfélsziget orosz megszállása ellen, illetve az ukrán politikai fogvatartottak szabadon engedése mellett, ez valóban a gondolatszabadság legszebb megtestesülése. Egy krimen született ukrán filmrendezőről van szó, aki íróként is megjelenik 2011-es első könyv, illetve különböző dokumentumfilmjei nagyon híresek. 2014-ben tartóztatták le, amikor is ellenezte, fordult a Krim eh, eh, orosz megszállásával. 20 év börtönbüntetésre eh, ítélték a terrorizmus vágyával természetesen koholt vádak és túlzott vádak alapján ítéltek el. Az Európai Unió véleménye szerint a nemzetközi jogot sérti ez a bírósági ítélet, az alapvető normáknak sem tettek eleget az eljárás során. Alexencov egy olyan ártatlan ember, aki több mint négy éve börtönben sínylődik, május 14-én éjségsztrájkot kezdett annak érdekében, hogy az orosz hatóságok az Oroszországban és a Krimfélszigeten fogva tartottak 800 embert engedjék szabadon ezek politikailag motivált börtönbüntetések nem a saját szabadon bocsátását követeli. Radikális erőfeszítés ez, abban a reményben, hogy meghallják a hangját, és a világ megérti azt, hogy mit jelent a becsület, a szabadság, a demokrácia. E, a jog és az értékek feljebb valóak a brutali, brutális erőnél, ő ebben hisz, azt hiszem, hogy fontos ma arról megemlékezni, hogy 127 napja éjségsztrájkol, az egészsége egészségállapota egyre romlik, az élete is veszélyben van. Fontos, hogy a, ezzel is demonstráljuk, hogy mi hiszünk az emberi jogokban, a jogállamiságban, a demokráciában, illetve a gondolatszabadságban. A gondolatszabadság az, amitől a leg áldázabb elnyomók is rettegnek. Ez egy rettenetesen erős eszköz, amit minden erővel megpróbálnak elnyomni. Nem szabad hagyni, hogy a gondolat szabadság kihaljon. Az első Szaharov díjat 2009-ben Memorial eh, eh, kapta, eh, azt hiszem, hogy tíz évvel ezután itt az ideje, hogy Oleg Szencónak ítéljük oda ezt a díjat. Köszönöm szépen a prezentációját Kukán úrnak. A hetedik jelöltünk Mary Wagner, akit Jurek képviselőtársunk és 41 más képviselőtársunk jelölte. Kérem, hogy röviden eh, vezessék fel, Jurek úrnak adom én meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Különböző frakciók és független egyéni képviselők nevében szeretném bemutatni Mary Wagnert, aki egy kanadai emberi jogi jogvédő. Megérdemli a szolidaritásunkat mert teljes mértékenben békés tiltakozást szervez, semmilyen támadás nincs benne, viszont őt sokan támadták. Ő azt kéri, hogy az emberi méltóságát védjük meg a leggyengébbeknek, és ezáltal a mi szabadságjogainkat is védi. Méri Wagner volt a fő a kezdeményezője annak a mozgalomnak, ami azt a elvet védi, amit a római szerződés is lefektet, amit Robert Schumann-tól Acid de Gasperiig sokan vétek, ennek a teremnek a névadója is, tehát ez ezen elv mellett állt ki. Most pedig kérem, hogy nézzük meg együtt azt a filmet, ahol Mary Wagner saját maga tanúskodik a munkája mellett. Greetings from across the Atlantic. Üdvözlök mindenkit az Atlanti óceán túloldaláról, Mary Wagnernek hívnak, és arra kértek, hogy pár szót osszak meg önökkel. Kanadai, írszármazású kanadai vagyok. Ami, amióta emlékszem, mindig is próbáltam a azoknak a védelmére kerni, akiknek az életét már az édesanyjuk méhében megpróbálják elvenni. Az utolsó hét évben ből öt évet töltöttem börtönben, azért, csak azért, mert békésen próbáltam fellépni a meg nem született gyermekek és az anyák élete eh, mellett, akiknek az életét kockáztatják. Többször eh, vádat emeltek ellenem azért, mert megpróbáltam eh, akadályozni az egészségügy működését, illetve a próbára bocsátás megsértése miatt az abortusz klinikákhoz újra és újra visszatértem. Linda és én együtt indulunk ezen az úton, nem csak azért, mert az emberi jogokban hiszünk, hanem azért is, mert hiszünk Jézus szavaiban, aki azt mondta, hogy tégy bármit testőrimmel, azt velem teszed, ha valamit nem teszel meg a fele barátaiddal, akkor az olyan, ha velem nem tennéd meg. Nos, nők százai szenvednek a az abortusz miatt az abortusz nem segíti a nők életét, hanem óriási sebeket rajtuk. Ami, egy abortusz tulajdonképpen azt jelenti, hogy a nő az anya beleegyezését adja, hogy megöljék a, a, a, a méhében lévő em, kis embert. Ez, ez nem egy alapvető jog. Egy egy halott, újszülött édesanyjává válik az, aki az abortuszhoz adja a beleegyezését. Ez az anyaság elleni támadás, nem a gyerekkel van az igazi baj, a gyere, gyermeket, az igazi problémát az jelenti, hogy senki sem várja őt ebbe a világba. A minden újonnan fogant életnek joga van világra jönni. A szeretet, a segítségnyújtás az, amivel tartozunk, nem szabad brutálisan tönkretenni az emberi életet, nem szabad az anyát a gyermekkel szemállítani. Az emberi élet szent és értetetlen, pont a legkiszolgáltatottabbak, a legvételenebbek támadása ez igazából, hogy senki sincs többé biztonságban. Eh, sono vietati i commenti. Si commenta da solo in ogni caso. Eh... Kedves kollégák, azt hiszem, az utolsó jelölt terv kell, hogy folytassuk. Nasser Zefzavi, akit a GUE frakció és Vergia Piri Sargentini és 39 más eh, képviselő jelölt. Parancsoljon, Verzsi asszony. Le Maroc est un beau pays, un grand... Köszönöm szépen. Marokkó szép nagy ország, de 99 óta az új kormányzat igyekezett elvileg modern és demokratikus országot képíteni, azonban a fiatalok protestálását nagyon súlyosan elnyomták. Gazdasági és szociális szinten a realitások nagyon nagy mértékben megváltoztak. A környezetvédelem és a társadalmi gazdasági helyzet is egyenlőtlenségeken alapszik. Az egyenlőtlenségek szociális, területi, a szinten a fiatalok munkanélkülisége, a hivatalok visszaélései szociális mozgalmakhoz vezettek. Társadalmi követeléseket fogalmazott meg a RIF régióban született mozgalom, ennek az élére állt Nasser Zefzafi. A Musin Fikri halála után, aki egy hal árus volt, és összetört testét egy ö, konténerben találták meg, egy ellenállási mozgalom indult meg. A francia-spanyol elnyomás alatt az 50-es évek vélein voltak utoljára ilyen állapotok. A központi hatalom magára hagyta a régiót, a legalapvetőbb struktúrák is lebomlásnak indultak a vidéki területeken, ahol a lakosság több mint 50%-a él. Nasser Zefzafi ellátogatott erre a területre, és bolykottot hirdetett. Négy évvel később, egy négy éve korábban kezdődött egy olyan reform folyamat, ami felzárkózást ígért a területnek, de ebből nem történt meg semmi. Békés fellépésekre került sor, gyertyákkal, rózsákkal vonultak fel a fiatalok, de a tüntetők ellen erőszakot vezet, vetettek be a hatóságok, és több tucat embert letartóztattak, köztük fiatalkorúak is börtönbe kerültek. Ez a tömeges retorzió senkit nem kímélt meg, amíg az újságírókat sem, akik megpróbáltak tudósítani erről az eseményről. Terrorizmussal és szeparatizmussal várdalják az, eh, azokat, akiket letartóztattak, közöttük fiatalkorúakat is, pedig ők a társadalmi igazságoságért, utakért, kórházakért küzdöttek. Akár már a letartóztatásuk pillanatában, vagy a kihallgatás során, vagy a börtönben, akár kínzásnak is vetették alá őket, és ez 93 óta zajlik. Casablanca-ban 2017. június 29, május 29-én a király számos bebörtönzöttnek kegyelmet adott, de nem volt közöttük Nasser Zeflefi, most őt szeretnénk jelölni a díjra. A munkanélkülekért, a kis emberekért, a szegény munkából élőkért állt ki. Irak számára is nagyon fontos szószóló. 2029. május, 2017. május 29-e óta továbbra is börtönben van, és a fizikai és mentális egészségért aggódunk, mert nagyon komoly atrocitásuk érték őt a börtönben. Azt kérjük a morokkói hatóságoktól, hogy lássák, hogy az elnyomás nem vezet sehová, éppen ellenkezőleg. Több ezer fiatal érkezett a RIF régióból Spanyolországba az elmúlt hónapokban. Ezek a hirak aktivisták menedéket kértek Spanyolországban. Az intézmények nem, a marokkói intézmények nem adnak lehetőséget a fiatal marokkóiaknak, ezért kényszerülnek menekülésre. Segítenünk kell Marokkónak, hogy a népesség szociális, társadalmi álmainak megfelelő országot tudja építeni. Egy olyan ország, mint Marokkó nem szabadna, hogy politikai foglyokat vessen börtönbe, hogy kínzáshoz folyamodjon, és éppen ezért kérem, hogy Nasser Zefzafi szimbolikus jelölését támogassák. Köszönöm szépen Krisztin Verzsérnak. Ezzel végére értünk a jelöltek bemutatásának. Van még 10 percünk a vitára. Maximum egy percre tudom megadni a szót, hogyha valaki szót szeretne kérni. Te, kép. Kati Piri. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném Nasser Zafzafi jelölését támogatni elképesztő, kiemelkedő emberről van szó, aki a Marok Marokkóban békésen tüntetett a korrupció ellen, a tisztességes oktatás és egészségügyi ellátás jogáért. 800 aktivista beleértve 41 kiskorú is börtönbe került, és a hírak vezetői közül vannak, akik 20 év börtönbüntetést is kaptak. Nasser Zef Zafi jelölése egyértelmű jelzés lenne a RIF régióban élők, a marokkóiak és az Európában számüzetésben élők számára is, hogy nem feledkeztünk el róluk, illetve a marokkói kormány irányában is egy jelzés lenne, hogy a politikai harcunkat nem adjuk fel egészen addig, amíg az utolsó politikai fogatartott és szabadon nem bocsátják. Végezetül elnék úr, ha megengedi, szeretnék megemlékezni Nasser Zevzafi szüleiről, akik itt vannak ma, itt ülnek a hátsó sorokban. Köszönöm ne, a GUE frakciónak, illetve a 43 képviselőnek is, akik ö, ö, Zevzafi jel, ö, jelölését támogatták. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen, Miranda képviselő asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, az Európai Parlament álláspontja az, hogy a nők a saját testük felett rendelkeznek. Büszkék vagyunk arra, hogy bizonyos dolgokat ebben a parlamentben elképesztő hallgatni, azt, hogy meg alapvető jogunkat kérdőjelezik meg. Nekünk alapvető jogunk, hogy döntsünk, döntsünk a saját testünkről. Éppen ezért eh, Mary eh, Wagner jelölését ellenezzük. Úgy érzem, hogy a Szaharovdi manipulációjáról van szó. Ideológiai szélsőséges célokra akarják eh, kihasználni, és nem a díjhoz kapcsolódó alapvető elvek szolgálatába állítani. Azt köszönöm. Honorable Van Orden. Geoffrey Van Orden. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, hadd hangsúlyozzam, hogy az ECR frakció jelöltje nem más, mint Szeiran Ates asszony, aki Berlinben végez nagyon fontos munkát, munkát az iszlám alternatív megközelítésének promóció érdekében. Hadd utaljak a Szaharov díj alapvető céljára. Tudom, hogy az elmúlt években jelentősen átalakult a díj, de az első és legfontosabb és eredeti célunk a Szaharov díjjal az volt, hogy a szólásszabadság szólás szabadság díját ítéljük oda hogyha jobban elolvassák az alapszabályzatot, akkor láthatják, hogy a díj elsősorban a szólásszabadság ügyét kell, hogy szolgálja. Kérem, hogy mindenki tartsa ezt tiszteletben eh, és szem előtt. Több jelölt is érdemes a Szaharov díjra egyébként szerintem, de nem feltétlenül mindegyik illeszkedik a szólásszabadsághoz. Jurek úr a következő. Ja nie będę negatywnie komentował żadnej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 I co więcej, wielokrotnie słyszeliśmy... Fogantatástól kezdődik az élethez való jog, az, e, e, az élet a fogantatással kezdődik, ezt e, ezer helyen olvashatjuk. Nos, ebben az Európai Parlamentben fontos, hogy semlegesek legyünk. Kanada ugyanakkor nem semleges, elnyomják Mary Wagner-t, aki csak emlékeztet bennünket arra, hogy szolidaritást kell mutatnunk minden emberi lény irányában. Yo creo que lo que ha caracterizado hasta ahora a Valenciana asszony, azt gondolom, hogy a Szaharov díj jellemzője, hogy minden jelöltet tiszteletben tartunk, és a jelöltek mindig rendkívüli integritással rendelkező személyek vagy szervezetek voltak olyanok, akik nem tudták eléggé felemelni a hangjukat, vagy olyan emberek, akik rendkívüli körülmények között dolgoztak mások megmentéséért. Hogyha nagyjából egyet tudunk érteni a jelölésekben, és ezt eddig megtettük, akkor ki kell térnem arra, hogy most van egy olyan jelölés, ami köz kifejezett támadás az eddigi hagyományok ellen, és fellép azon jogok ellen, amit itt az Európai Unióban védünk. Nagyon sok nő fog tiltakozni, hogyha ö, kitartunk emellett a jelölés mellett. És hogyha kitartunk amellett a hagyomány mellett, hogy minden jelöltet bemutatunk és komolyan veszünk, akkor nagyon fontos, hogy ne politikai okokból és politikai manipulációra használjuk fel a lejelölési folyamatot. Két mondat mondja Kukán úr, mindannyian elolvatjuk azt, hogy miről szól a Szaharov díj. Bármilyen politikai frakciónak szuverén joga a jelöltjét bemutatni. A Szaharov díj a gondolkodás szabadságáról szól, ez szerintem elég világos, és ennek bár lehetnek különböző interpretációi, amikor a jelöltekről cserélünk eszmét, akkor igazából én azt szeretném hangsúlyozni, hogy minden jelöltnek milyen pozitív aspektusai vannak. A negatív kampány szerintem nem helyes jelen pillanatban, úgyhogy talán koncentráljunk a pozitív dolgokra. És ezek alapján határozzuk meg a győztest. Verzsi Helena Valenciano asszony felszállására szeretnék reagálni. Nem vagyok benne biztos, hogy mindenki elolvasta a Szaharov díj alapszabályát. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy minden világos legyen. Az Európai Parlament évente kiadja a véleményszabadság, a lelkiismereti szabadság díjazására ezt a jogot, tehát nem szólásszabadságról vagy más jogokról van szó. Alapjogok védelme, szabadságjogok védelme és a szabadsághoz való jog. Ez az, amiről szó van. És a kisebbségek jogának a védelme, illetve a nemzeti jog tiszteletben tartása szintén fontos eleme ennek a díjnak a demokrácia helyreállítása, illetve a jogállam tiszteletben tartása. Azt gondolom, hogy ezek is olyan alapelvek, amelyek alapján kell megítélni a jelölteket, nem csak a lelkiismereti szabadság, vagy nem csak a szólás szabadságról van szó, szóval sokkal szigorúbb követelményeknek kell megfelelni a jelölteknek, úgyhogy kérem a kollégákat, hogy ismételten olvassák el a Szaharov díj jelölésére való jelölésre vonatkozó szabályokat. Lezártuk a felszólalók sorát. Nem akarom kommentálni a felszólalásokat, és most megadom a Deve alelnökének, a Keter asszonynak a szót. Parancsoljon! It's time to, to... Ideje egy rövid összefoglalóra. Nagyon szépen köszönöm, Páncéri úr, Szeretnék köszönetet mondani az összes képviselőnek, akik bemutatták a jelölteket. Köszönetet mondok azoknak is, akik részt vettek a vitában, illetve mindenkinek, aki jelen van. Vagy azoknak is köszönetet mondok, akik támogatták bármelyik jelöltet. Ezen kívül köszönetet mondok a tolmácsoknak. Ez nem csak egy egyszerű rutin gyakorlat. Számomra ráadásul ez az első alkalom, hogy társelnöke vagyok egy Szaharov díjról szóló ülésnek, de nagyon érdekes ez az egész mai ülés, ami lehetővé teszi a képviselőknek, hogy megismerjék a jelölteket, és tájékozódjanak a Szaharov díj jellegéről. A gondolkodás szabadsága az a szabadság, amelyet túl sokszor megvonnak az emberektől, és az elmúlt években túl sok helyen fordult ez elő a világban. Mielőtt lezárnám az ülést, szeretném emlékeztetni önöket az eljárás menetrendjére. A következő lépés a Szaharov díjjal kapcsolatos eljárásban a szavazás lesz. Egy három főből álló, három jelöltből álló rövid listát fogunk összeállítani október 9-én kedden Brüsszelben együttes afeddeve ülésen fog ez megtörténni. Ezután az elnökök öltekezlete fog dönteni a győztesről vagy a győztesekről, és az eredményt október 25-én csütörtökön Strasbourgban fogják kihirdetni. A győztest meghívják majd egy eszmecserére, szinten egy együttes Afeddeve Doá ülésen, ami december 10-én hétfőn este lesz megtartva Strasbourgban. Ezután lesz a díjkiosztó ünnepség, ami előre láthatólag december 12-én szerdán délben lesz megtartva Strasbourgban. Ezzel az ülés lezárom. Még egyszer köszönet mindenkinek.